Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell. Kollégák, a ház nagy része egyáltalán nem szavaz. Kérem önöket, legyenek még kitartóak, mert mindjárt végzünk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg kupreambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizhetjük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. Ápreambulum bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Ez preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. V. Preambulum bekezdés név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Név szerint szavazunk az X preambulum bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, mégpedig két szavazat különbséggel. A záró szavazás előtt szeretném megkérni a kollégákat, hogy azok, akik nem akarnak a szavazatmagyarázatokra itt maradni, Kérem, hogy csendben hagyják el és rendezett módon az ülés termet. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Az állásfoglalást elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek. Egy percen belül kezdjük a szavazatmagyarázatokat. Még egyszer mondom, hogy azok, akik nem akarnak itt maradni, kérem csendben hagyják el az üléstermet. Colleagues, we now come to the... Kedves kollégák, akkor kezdjük a szavazatmagyarázatok. Van de Kamp jelentés, autonóm vezetés, az első hozzászóló nem más, mint Mayer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm ezt a jelentést Múlt héten Májer asszony elnézést megszakítja az elnök a hozzászólót, az elnök megszakítja a hozzászólót. Azonnal megadom a szót, hogy hozzá tudjon szólni, mondja az elnök. Kedves kollégák, azt kérem, hogy csendben hagyják el a termet, mert így nem halljuk a hozzászólót. Még egyszer megadom a szót Májer asszonynak előről. Köszönöm szépen! Üdvözlöm ezt a jelentést az önvezető gépjárművekkel kapcsolatban. Norfolkban jártam a múlt héten 5G mobá, mobil eh, tesztelési eh, programot kezdtek. A technológiai jövő az, hogy hátradőlünk az autóban, és az autó biztonságosan és hatékonyan halad, nincs ütközés, nincs torlódás. Ehhez persze nagyon fontos, hogy mindent összekapcsoljunk az autókat egymással. Hamarosan az is fontos, hogy minden autó egyforma, egy nyelvet beszéljen, ne kelljen tolmácsolást hallgatni a fejhallgatón keresztül. Az én nagyra értékelem az, hogy az Európai Bizottság javaslatot tesz arra, hogy egy, jó, egy szabályozási keret jöjjön létre, mert ugyanis Európának is fontos szerepe van ebben az összefüggésben. Köszönöm, Schmidt úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném most azt a megjegyzést megtenni, hogy az Európai e, Unió nagyon sokáig, régóta úgy néz ki, mint egy autó, amelynek nincs vezetője. Ipari fejlődésről van szó, amely remélhetőleg nagy áttörést hoz majd, és amely majd javítja az életminőségünket. Természetesen szabad, szabályozásra szükség van. Az is világos, hogy az Európai Unió ráveti magát erre a szabályozási lehetőségre. Meglátjuk, hogy hogyan haladunk ebben. Fontos az élvonalban lenni, és ezért is szavaztam én meg ezt a jelentést az autonóm, illetve az önvezető gépjárműveket támogatom, de a biztonságra is gondolnunk kell. Ez nem lényegtelen. Az amerikai kísérletek során már láttunk néhány rettenetes példát, és ezt nem szeretnénk itt megismételni. Minden esetre azért a fékről is vegyük le lábunkat. Strojevski képviselő következik. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem, hogy ez a vita itt az Európai Parlamentben erre sor került. Korábban az autonóm vagy önműködő fegyverekről beszéltünk, most pedig egy egészen más téma merült fel. Attól tartok, hogy túl túlságosan elkéstünk. Ebben a jelentésben nem voltak nagy megosztottságok, a jelentést elfogadtuk, és remélhetjük, hogy 2020 lesz az az év, amelyben az Európai Unió időben egy új jogrendet tud, vagy jogszabályt tud elfogadni, amely lehetővé teszi az új technológia fejlődését. Köszönöm szépen, Howard képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm ezt a jelentést, üdvözlöm ezt a megközelítést, Jurova asszony által felvázoltakat. A jogi keretet illetően számos fontos dolog van, a pénzügyi támogatás, a szociális, gazdasági implikációk, illetve a felelősség kérdése a technológiához való kapcsolódás megvalósítható. A technológiai cégek, a Google, Uber és az Amazon szeretnék szeretnének, szeretnék kiiktatni e, ezeket az kiszámíthatatlan emberi tényezőket. Azonban van itt egy negyedik pillér, a közlekedők hajlandók elfogadni ezt az új technológiát, amelyben a biztonság természetesen nagyon fontos, de a gépkocsi az a jövőben is egy nagyon fontos szimbólum, az önállóság, a saját döntésképesség szimbólum. A kérdés, hogy a jövőben képesek vagyunk-e még erre vezetni az autónkat. Sányfeld képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. A legutóbbi időkben azt látjuk, hogy a digitális technológiák egyre inkább fejlődnek, és ezt nem lehet már visszafordítani, ezt a folyamatot, tehát Európának ennek a folyamatnak inkább az élére kellene állnia. Ehhez viszont infrastruktúrális beruházásokra van szükség, kollektív megoldásokat kell támogatnunk, illetve megfelelő a jogszabályi hátteret is ki kell alakítani, annak érdekében, hogy a felelősség kérdését meg tudjuk, rendezni tudjuk megnyugtató módon a balesetek esetére. A mesterséges intelligencia kapcsán is nagyon fontos az, hogy milyen jogszabályokat alkotunk, hiszen nem szabad, hogy a félelem uralkodjon el. Köszönöm szépen. Klún asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék szeretném támogatni ezt a jelentést. Nagyon fontos az, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk, megvizsgáljuk azt, hogy milyen előnyökkel jár a vezető nélküli autó. 2020 után meg is jelenek a piacon, elég gyorsan ezek az autók, és szép lassan be fogják hálózni az útjainkat. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül, hogyha azt szeretnénk, hogy a fogyasztók bizalommal forduljanak az ilyen autók iránt. Az egyik a biztonság, a másik az adatvédelem, legfontosabb a biztonság egyébként, illetve a technikai kérdésekkel is foglalkoznunk kell, a működtetők, a felelősség kérdése, és mi van akkor, hogyha baleset következik be. Amennyiben előrelépünk ezen a területen, nagyon sok újabb és újabb kérdés fog felmerülni. Itt, ebben a házban és a nemzeti parlamentekben is biztosítani kell azt, hogy a kérdést megnyugtatóan rendezni tudjuk. Köszönöm szépen. Polcsák képviselő következik. Köszönöm szépen. Én ezt a jelentést támogattam, mert meg vagyok győződve arról, hogy valóban az összes releváns területet lefedi. Nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy le tudjuk zárni ezt a témát, mert ez az innovációra, a gazdaságra, a kibocsátás csökkentésre, a környezetvédelmi kérdésekre egyaránt vonatkozik, tehát itt egy rendeletre lenne szükség, és az európai cégeket, KKV-kat is ösztönözni kéne annak érdekében, hogy ezt a területet valóban vezetni tudja majd Európa. Én úgy gondolom, hogy nem szabad ezt Amerikának meghagyni, ezt a sikert, és ezért fontos az, hogy ezeket az önműködő autókat biztonságos módon tudjuk működtetni, illetve a konnektivitás, valamint a felelősség kérdésének megállapítása is fontos. Nagyon jónak gondolom azt, hogy a csalás ellen felvegyük a harcot, és ezt a rendszert a tömegközlekedésben is alkalmazni kellene. Köszönöm, Hanan képviselő következik. Köszönöm szépen. Legközelebb, amikor egy városban járunk, nézzünk csak körül, és számoljuk meg, hogy hány ember vezet. Tehát ott vannak az uber a taxisok, a buszsofőrök, és így tovább. Elképzelhető, hogy ez az egyik legnagyobb munkaerő mm, tehát hogy a munkaerő itt ezen a területen el fog veszni, és azért ez mindenképpen kérdéseket kellene felvessen. Hová fognak ezek az emberek menni? Hol fognak munkát találni? Például mi van a régi, mm, tehát a technológia megváltoztatja a világunkat, és mm, egyre több ember dolgozik, mégis annak ellenére, hogy nagyon sok iparág megszűnik. A az életszínvonal egyébként egyre növekszik, emellett nézzünk csak körül. Nézzük meg, hogy egyáltalán mennyire ö, hálásak lehetünk azért, hogy életben vagyunk. Köszönöm, Kelly képviselő következik. Köszönöm szépen. Én, megtá- én támogattam ezt a jelentést, mert azt gondolom, hogy ez egy fontos terület, amelyel foglalkozni kell. Ezt azért is mondom, mert rengeteg munka áll még előttünk. Kínával, Japánnal, az Egyesült Államokkal fel kell vennünk a harcot. Ők egyébként a kutatásban és ezen a, ennek a területnek a jogszabályi hátterében is előttünk állnak. A, tra- a közlekedés és a logisztika hatalmas potenciálokat rejt a jövőbeli fejlődés előtt, például Írországban is nagyon fontos a közlekedési hálózatok életben tartása, a drónok alkalmazásán keresztül is továbbfejleszthető. Ez is egy lehetőség ma már, és az európai piacra az önműködő autók is nem sokára beköszöntenek, úgyhogy készen kell majd állnunk ezeknek a fogadására. Nagyobb kutatásra van szükség, főként a következő Horizon 2020-ban kellene erre forrásokat biztosítani, hiszen nem jó az, hogyha a technológia gyorsabban lép, mint mi. Köszönöm szépen! Most pedig következik messzes, mint úr a gépjárművezető nélküli a bérelt járművek kérdésében. Köszönöm szépen, elnök úr! A közúti közlekedés rendkívül fontos téma a következő európai választások során is. A kabotás egy olyan szó, amit nyilván mindenki már egyszer-kétszer elmondott Dániában is, a választási kampányban, hogyan tudunk egyik tagállamból a másikba menni úgy, hogy az egyikbe dolgozunk, a másikba élünk, hogyan vezet ez tisztességtelen feltételekhez, de volt egy olyan elvárás, hogy a kabotásról beszéljünk ebben az összefüggésben, de vannak mások, akik nagyon is csalódottak voltak. Úgy látták, hogy semmi nem történik, vagy ha történik valami, akkor az a rossz irányba halad. Az EU-s projekt rossz úton van, és nagyon messze vagyunk a valóságtól. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a következő hozzászóló. Sztrojevski képviselő tavaly októberben a közlekedési bizottság elnöke, illetve a tanács azt mondták, hogy nem készek arra, hogy megvitassák ezt a témát. A folyamat azonban elkezdődött. A módosítások, a 28-as és a 34-es módosítás, ezek negatív módosítások, úgyhogy én azt remélem, hogy ez az anyag tanácsi döntéssel zárul. Nyomást kell helyeznünk a tanácsra, hogy megoldásra jussunk minél hamarabb. Ez ugyanis nagyon fontos Európa gazdasága szempontjából. Köszönöm, Seinfeld képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Évtizedek óta dolgozunk a közös piacon az Európai Unió számára. Mindazonáltal az a szolgáltatások, emberek, áruk szabad mozgására rendkívül sok szabály vonatkozik, túlszabályozott dolog ez. És ez akadályozza a versenyt és a polgárok szabadságát. Én támogatnám a liberalizációt, támogatnám azt, hogy gépjárművezető nélkül bérelt járművek közlekedhessenek Európában. Ez jó lenne eh, Európa számára, az európai gazdasági növekedés szempontjából. Ez munkahelyeket és eh, jólétet hozna, lét, eh, hozna Európának. Én ellenzem a korlátozásokat, amelyek a mobilitási csomagból merülnek fel. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy Henan úr nincs itt, úgyhogy rátérünk a következő mond, ö, jelentésre, Milnár jelentés nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése Messerschmidt képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Újra és újra látjuk, hogy az Európai Parlament az egyik szép állásfoglalást fogadja el, a másik után az esélyegyenlőség tekintetében, de még mindig elmaradunk a valóságtól. Én a Dániából érkeztem, az elnökünk nő, a parlament elnöke nő, a miniszterelnök nő, a biztosunk nő, az államfőnk nő, királynő, és itt az Európában mi a helyzet? Itt az Európai Parlamentben, a bizottságban, a tanácsban, az LKB-ben mi a helyzet? Hát szinte csak férfiak vannak. Az ember azt gondolná, hogy ez a lényegi pontja a jelentésnek, de nem erről van szó. Itt eh, nemek szempontjából semleges nyelvet kívánnak eh, használni, eh, sztereotípiákat, sztereotípiákról és egyéb kínos dolgokról beszélnek. Köszönöm szépen, Piotrowski képviselő következik. Köszönöm szépen. Ebben a jelentésben, amely a nemek esélyegyenlőségéről szól, a 15-ös bekezdésben a nem szempontjából semleges nyelvről beszélünk. Tavaly ki adtak bizonyos iránymutatásokat, amely nagyon furcsa e, ajánlásokat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk a nyelvet, milyen kifejezéseket használjunk. Ami furcsa az az, hogy üdvözöljük, üdvözlünk egy hasonló kiadást, amely 2008-ban e, került e, kiadásra 2008-ban, tehát ugyan ezzel a címmel, de aztán hirtelen visszavonták, mert nagyon sok országban ez abszurdnak tűnt. Én nem gondolom, hogy az LGBTQ személyek megfelelő képviseltsége megvalósul, szerintem ennek az ellentéte az igaz, ezért nem szavaztam meg. Köszönöm szépen, Krupa képviselő következik egy percre. Köszönöm, én nem szavaztam meg ezt a jelentést, mert ugye ezt a jelentést a nemek esélyegyenlőségével kapcsolatban, nem azért, mert ezt ellenezném, hanem nem tudom elfogadni ezt a gondolatot, ezt a definíciót, az egyenlőségnek ezt a definícióját. Azt gondolom, hogy fontos tudni, hogy a nők mások, mint a férfiak. számos szempontból. Természetesen beszélhetünk az anyák szerepéről, a gyermek életében, stb. Mindazonáltal eh, el kell mondjam, hogy a nőket nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a férfiakat. A nők eh, lehetnek felelős anyák, mert ez az elhivatottságuk. Köszönöm szépen, Visnyevska képviselő, következik egy percre. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Én nemmel szavaztam erre a jelentésre, azért, mert olyan álláspontokat tartalmaz, amelyeket én nem osztok. Például azt gondolom, hogy mindent meg kellene tennünk a ö, szexuális zaklatás ellen. Igen, ez természetesen ezzel egyetértünk, mert az erőszakot csak elutasítani lehet. Ugyanakkor nagyon sajnálom azt, hogy ebben a jelentésben ilyen balos ideológia valósul meg, az LGBT jogok támogatásán keresztül, és nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy ezt a kettőt összemossák, illetve a genderneutrális nyelvezetre utalnak. Egyáltalán nem értek egyet ezzel a fajta megfogalmazással, a nők okosak, a nőket védeni kell, hogy anyai szerepükben is ki tudjanak teljesedni. Köszönöm szépen! Nézzük meg azt, hogy mit is jelent az, hogy esélyegyenlőség. Azt hiszem, hogy a, itt a, az Európai Parlamentben az alkalmazása is nagyon megváltozott, kor, megváltozott korábban. Sokat beszéltünk arról, hogy mennyire egyenlőtlen a helyzet, hogy a nők kevesebbet keresnek azonos munkabeosztásban, mint a férfiak. Férfiak ugyanakkor fontos lenne az is, hogy másként is értékeljük a nőket, például abban a szerepükben, hogy sokkal nagyobb békét hoznak, akár a munkahelyeken is. Ezért is fontos az, hogy azokat mutassuk meg, akik nem félnek a vizibilitástól, és nagyobb, tehát erőteljesebben kellene őket támogatnunk. Ugyanakkor egyre inkább arról beszélünk, hogy hogy lehetne a nőknek több szerepet adni. Persze, meg kell nekik adni minden lehetőséget, de nem lehet parancsuralmi rendszerrel őket mindenhová bejuttatni. Köszönöm szépen. Kelly úr következik. Én támogattam ezt a jelentést, mert az, üzenete egyetér, az üzenettel egyetértek, az Európai Parlamentben elkerülendő mindenféle diszkrimináció. Hogyha a nemek közötti egyenlőség nem valósul meg a saját intézményünkben, akkor hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ez megvalósuljon a társadalom szélesebb rétegeiben? A jelentésben nagyon sok okos gondolat szerepel, és szerintem most az európai választások előtt meg kellene vizsgálnunk azt, hogy hol is lehetne javítani a helyzeten. Az egyik legérdekesebb gondolat az az, hogy a parlament bevezetett egy képzést az Európai Parlament képviselői számára ebben a témakörben. Ez is nagyon okos gondolat volt, és azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy minél többen vegyenek ezen részt. Szerintem így lehet biztosítani az esélyegyenlőséget, és azt, hogy minden, amit itt az Európai Parlamentben teszünk, figyelembe vegye az esélyegyenlőségi szempontokat. Köszönöm szépen, Brian Hayes jelentések következik, az európai költségvetés a közszféra reformjában való alkalmazásával kapcsolatban Zdrojevski úrja a szó. Köszönöm szépen, az európai büdzsé nagyon fontos az egész közféra szempontjából, és nem is akartam azt, hogy az európai költségvetésben ne lehessen reagálni arra, ami az Európai Unióban történik. 2007-ben volt egy jelentésünk, amely arra utalt, hogy a különböző reformokat, hogy ezeknek milyen hatásai lehetnek, ez kritikusan fontos jelentés volt. Ugyanakkor a helyzet most még rosszabb, És hát a jelentésben elhangzik az is, hogy a közféra nem koherens módon működik, és ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert a koordinációt a projektek között kellene támogatnunk, illetve egy jobb politikai orientációt kellene biztosítani az Európai Unióban. Niriáda asszony következik. Köszönöm szépen. A Finegél a következőket gondolja, az Európai Unió nak nincsenek jogi kompetenciája a nemzeti közigazgatásokra nézve, ugyanakkor egy tanulmány kimutatja azt is, hogy az európai költségvetést az Európai Bizottság arra használja, hogy kiterjessze csápjait az európai közigazgatásokra, tehát a tagállami közigazgatásokra is, és pénzügyi ösztönzőket építve azon országok számára, akik reformokat valósítanak meg, erre 25 millió eurót szánnak a következő a költségvetési időszakban. Mi Írországban is ettől félünk, hiszen fontos lenne a Finegel, Finefol és az Európai Bizottság politikáit folytatni, és ezért a Finegel támogatja ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm, Polcsák úr, következik egy percben. Köszönöm. Én támogattam ezt a jelentést, annak ellenére, hogy tudom, hogy a mi szerepünk a szinergiák kialakítása, illetve az, hogy motiváljuk a tagállamokat, mert ők azok, akik elsősorban felelősek az adminisztrációik működéséért. Az Európai Unióban ugyanakkor meg kell védenünk ezeket az alapelveket, és szeretnénk, hogyha a polgárok megfelelően tudnának kommunikálni digitális technológiákon keresztül, az e-kormányzati portálokon keresztül a közigazgatással. Szeretnénk, hogyha a tag, hogyha az á, a polgárok megkapnák mindazokat a tájékoztatásokat, amelyekre szükségük van, és ezt az e-kormányzati portálokon keresztül is biztosítani lehet. Ami a kohéziós politikát illeti, annak is fontos célja mindez, hiszen szeretnénk javítani a közigazgatások hatékonyságát, a kapacitásépítést, és mind azok, mindezeket az érdekeket szem előtt kell tartani, amikor a közigazgatások reformjáról beszélünk. Köszönöm szépen. Most következik az Európai Unión kívüli vallásszabadság kérdése. Pietrovski úr következik. w którym mowa o. A jelentés felhívja figyelmet az egyetemes emberi jogok fontosságára, és sajnálattal veszi tudomásul, hogy az utóbbi időben sajnos egyre több esetben sérülnek vallási szabadságjogok. A 13-as pontban felhívjuk a pakisztáni hatóságokat is erre a problémára, és fontos, hogy a külön megbízott mandátumába bekerüljön az is, hogy gondoskodjon a keresztények esetében az azonos bánásmód biztosításáról, de a keresztény szó nem szerepel a jelentésben, miközben a keresztény vallási közösség világszerte az egyik legüldözöttebb ilyen közösség. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Jurek képviselő. A jelentés abból a feltevésből indul ki, hogy az állam és az egyház különválasztása a világ összes régiójában magától értetődő, ugyanúgy egy Európában is. Ez egy nagyon leegyszerűsítő megközelítés. Az állam és az egyház, az állam és egyházi hatóságok különválasztása, és az állam és az egyház együttműködése a közjó érdekében, ezek kell lennének, hogy legyenek az alapelvek. mivel a jelentés a jelentés nem megfelelően látja a helyzetet, utalnék itt Franciaországra, illetve Mexikóra. Ezeket az ügyeket nem szabad elfelejteni. A jogtudományban nagyon fontos a, fontos a pontos nyelvezet. Úgy gondolom, hogy semmiképpen sem szabad megengednünk, hogy elpusztítsák a kereszténységet Európában. Szosznyercs képviselő. Ahogyan már elhangzott, ez a jelentés egy helytelen állítással indít, ez pedig az állam és az egyház különválasztásának érvényesülése világszerte. Nem hallottak még például az angol királynőről, aki egyben államfő is és egyházfő is? Nem hallottunk még a Vatikáról vagy Szaudarábiáról? Teljes badarság, ami ebben a jelentésben áll. Amikor diszkriminált csoportokról beszélünk, rögtön a nőkre és lányokra gondolunk, de nem beszélünk automatikusan például a keresztények üldöztetéséről. Hát akkor miért nem fordítva gondolkodunk? Európában azt hiszem világosan külön kell választani ezeket az ügyeket. Köszönjük szépen, Skripek úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem megdöbbentő, hogy az Emberi Jogok Egyet Egyetemes Nyilatkozatának elfogadása után 70 évvel még mindig nem magától értetődő, hogy mindenki élvezze ezeket a jogokat, illetve él, éljen velük. Keresztények és sok más egyéb közelkeleti kisebbség esetében is sérül a vallásszabadság és a lelkiismeret szabadsága. Úgy gondolom, az Európai Unió ezen kezdeményezése nagyon jó, mert segíthet a vallásszabadság érvényesülésében világszerte. A világnak számos olyan régiója van, ahol üldözik azokat, akik a többségétől eltérő vallást gyakorolnak, vagy akár ateisták. Örülök, hogy ö, Palesztina, illetve sajnálom, hogy Pakeszt, ö, Pakisztánban is vannak erre példák. Világszerte láthatunk olyan pereket is, amelyek istenkáromlás miatt indultak. Nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést, és úgy gondolom a külpolitikánk szerves részévé kell tenni. Köszönöm szépen. Most a nemek közötti egyenlőség és adópolitika témája következik. Mayer asszony az első egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Most már végre egy kicsit csendesebb, elcsendesedtek a kollégák itt a teremben. Úgy gondolom, támogatni kell a higiéniai termékekre kivetendő nulla áfát, illetve ezt a kezdeményezést. Olyan társadalomban élünk, ahol a nők ciklusa szegénységet okoz, illetve szorosan összefügg a nők körében tapasztalható szegénységgel. Ez nagyon súlyos jelenség, és stigmatizáláshoz, stigmatizációhoz is vezet a nők és lányok körében. Úgy gondolom, itt az ideje, hogy egy lépéssel tovább menjünk. Felszólítom az európai kormányokat, hogy szabad, hogy ingyenesen lássák el a nőket ilyen higiéniai termékekkel. Köszönöm szépen, Piotrowski úr következik. Grupa EKR głosowała przeciw temu Köszönöm szépen, az EKR frakció a jelentés ellen szavazott, mert úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés helytelenül ö, állítja azt, hogy diszkrimináló jellegű a jelenlegi adópolitika a tagállamokban. Az egyes pontban az áll, hogy fel kell lépnünk a hagyományos modellel szemben, amely szerint a férfiak a kenyérkeresők. Emellett a legnagyobb frakció itt a házban, a néppárt is kritizálta a jelentést, és azt a véleményt képviseltem, hogy meg kell védeni az európai családokat, mi leszavaztuk ezt a jelentést przeciwko sprawozdaniu. Köszönöm szépen. Én ellene szavaztam ennek a jelentésnek ami a nemek közötti egyenlőség és az adópolitika összefüggéseit illeti. Ugyan én támogatom azt, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak a nők és a férfiak, és támogatom azt, hogy a diszkrimináció és az esélyegyenlőség ellen lépjünk fel. De azok a politikák, amelyek eh, itt szerepelnek, vagy ezek a döntések, ezek a család ellen, a szubszidiaritás ellen, az arányosság ellen eh, szólnak, és a nők jogait is korlátozzák, mert az, hogy a nők gyermeket vállalnak, családot eh, alapítanak, ez számukra fontosabb, mint egyéb felelősségek és feladatok. Minden más természetellenes. Köszönöm szépen, Szosnyás képviselő következik egy percre. Ez egy másik olyan jelentés, amelyet az önök gender megszállottsága íratott önökkel. Nagyon sok olyan kijelentés van itt ebben, mely szerint, hogyha csökkentjük az adókötelezettséget, például az ingatlanadó, vagy a tulajdonra kifizetett adót, ha csökkentjük, akkor ez a nők, az a férfiaknak kedvez, mert ők fizetik az adót. És akkor mi van? Egyébként meg azt mondták, hogy túl kevés férfi van a FEM bizottságban, de közben meg nem kényszeríthetjük a férfiakat arra, hogy a nőjogi bizottságban dolgozzanak, de közben a nőket arra akarják kényszeríteni, hogy vásárolják vásároljanak ingatlant, hogy több adót fizessenek? Az egyenlő jogok egyenlő jogokat jelentenek, nem egyenlő hatást. Hogyha az, a hatás különböző, akkor lehet, hogy azért, mert a nemek nem egyformák. Hogyha nem tetszik az a, nem tetszenek a tények, akkor akkor azt gondolják, hogy teljes joggal felháborodtak, és megváltoztathatják a tényeket? Tehát nem, én a tények mellett teszem le a voksot. Köszönöm szépen, Visnyevszka képviselő. Annak ellenére, hogy elkötelezettnek érzem magam a nők jogai mellett, nem tudtam támogatni ezt a jelentést, mégpedig azért, mert tele van baloldali ideológiával, és az objektív megközelítést lehetetleníti el. tagállamok adórendszereinek harmonizálása lenne erre a megoldás? Ez egy nem objektív, nem kiegyensúlyozott jelentés, amely a nőket úgy mutatja be, mint akiket diszkriminálnak, akiket üldöznek. Üldöznek a férfiak, a családjaink férfi tagjai ez a jelentés árt a nőknek. Elnök, köszönöm, ezzel lezártuk a napirendet, a délelőtti napirendet, három óráig felfüggesztem az ülést, három órakor folytatjuk, mindenkinek kellemes délután.